Ok. Buongiorno a tutti. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük meg a munkát. Ugyanis nagyon hosszú szavazás áll előttünk. A hetes napi rendi pontnál tartunk, állategészségügy. Az előadónk Mári Polsen alelnök asszony, és el kell, hogy fogadjuk ezt a jelentéstervezetet. Bizonyára mindenki tudja, majdnem 800 módosított nyújtottak be, a Környezetvédelmi, illetve a Halászati Bizottság is benyújtott véleményt, és még 300 módosított hozzáadtak a mi 800-unkhoz, úgyhogy az az igazság, elég hosszas szavazás elé nézünk. Minden esetre nagy erőfeszítéseket tettünk, és ennek az eredményeképpen nagyon sok konszolidált szavazás is lehet, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 420-430 tétel van, de hát így is hosszas a dolog. Kérdezem Maritot, hogy kezdhetünk-e szavazni, vagy még kíván szólni. Tackar ordförande och jag måste be er tänka på hur Úr! Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, hogy rögzítsük, hogy nagyon-nagyon összetett és bonyolult ez a szavazás. Hónapokon keresztül tárgyaltunk, és ennek a több hónapos munkának az eredményeképpen sikerült több különböző részről megállapodni. Így most ezelé, az anyag elé nézhetünk. Ez nem jelenti azt, hogy minden apró részletben megállapodtunk, de kérek mindenkit, hogy támogasson bennünket, támogassa a kompromisszumokat, illetve a blokkban megszavazható részeket. Az a, az alapgondolatunk, az a szándékunk, hogy az alapelvekre gondoljunk, és ezeket, tám, ezeket támogassuk, tehát a politikai jellegű kompromisszumokat, egyébként pedig a szakértőkhöz fogunk fordulni. Köszönöm már itt, kezdjük akkor a lehető legtöbb esetben készfeltartással szavazunk, és ott fogunk majd elektronikusan szavazni, ahol esetleg kételyek merülnek fel. Kérek mindenkit, akinek van, aki szavazhat, és itt van a szavazókártyája, tegye be a kártyát. Mindenki készen áll? Elizabeth nem hozta el a kártyáját, de ezt már rögzítettük. Na, akkor kezdjük. Tehát az egyes módosító, az előadójé, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 67, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a 65-ös envi mellette ellene tartózkodás elutasítva. 149 Garcia mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150 Ajúzó és többiek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes halászati bizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hát itt talán úgy látszik, lehet, hogy lesznek kétségeink. 151-es mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Jó, akkor a 151-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Is working? Ah, it's working. Good. Okay, chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Nézzük, elutasítottuk. Jó. Következik a Spes 3-as mellette ellene tartózkodás, azt mondom, elutasít... elfogadtuk, elutasítottuk? Ellenőrizzük? Jó. Bocsánatot kérek, mondja az elnök úr, tehát akkor a hármast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Sí, pido scusa. È respinto. Jó, igazuk volt, elutasítottuk világos. Köszönöm, hogy szóltak, elnézést. Következik az elektronikus szavazás a 152-es, jó, takarítsunk meg időt, kinyitom, megnyitom a szavazást, és ha mindenki kész, lezárom. Lássuk, elfogadtuk. Még mindig elektronikusan szavazunk, 153, megnyitom. Wojciechowski. Lezárom. Elfogadtuk. Végül pedig 154-es, erről is elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, igen. Most jön a blokkonkénti szavazás, tehát az A blokkról szavazunk elektronikusan, nem készfeltartással, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ha ez megvan, akkor az NV68-ról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás? Elutasítottuk? Ellenőrizzük. Jó. A 68-ast elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nos, 69, még mindig envi, mellette, emelje fel a kezét, aki mellette van. Ellene, tartózkodás elutasítva. 157-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 70 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159-es következik, Smith mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most következik a B blokk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es Envi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 72 Envi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 161-esről nem szavazunk, akkor a C blokk következik. C blokk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most 5-ös a halászati bizottságtól, készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 160 Ötös. Garcia mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 171-es eljúzó mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 177-es Simpson mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV76 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178-as Baracsó, ki van mellette, ellene tartózkodás, azt mondom, hogy elfogadtuk. MV78 mellette készfeltartással ellene tartózkodás elutasítva. 179 Lubcseva mellette ellene tartózkodás elutasítva. 181-es Álvesz mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es Simpson mellette emeljék fel a kezüket ellene tartózkodás elutasítva. Úgy látom, ellenőrizzük. A 182-es Simpsont elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. No, eh, quando ci sono quelli ci sono dubbi. Chiusa la votazione. Lezárom. Elutasítottuk. Kézfeltartással 184 elvesz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. MV81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 185 Alves mellette ellene tartózkodás elutasítva. 186 Lebrun mellette ellene tartózkodás elutasítva. Emeljék fel a kezüket 187 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 188 Garcia mellette ellene tartózkodás elutasítva. 189 Jégle ki van mellette, jól láthatóan emeljék fel a kezüket ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nem? 190 ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 192 elvesz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Pes 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os, még mindig halászati, Szavazzunk, igen, tehát ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. MV85 mellette, jól emeljék fel a kezüket, hogy lássam. Ellene, tartózkodás elutasítva. 193-as következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195 Simpson mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194 Dante mellette. Figyeljenek ide, ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 197, még mindig Dante mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. 196-os, Garcia mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most következik a D blokk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jön az első konszolidált módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor most a hatos cikk ez fogunk ugrani, és a kettes konszolidált módosítót megyünk, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most következik a hetes cikk, a hármas konszolidált módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor következik a négyes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezután az ötös konszolidált módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most figyeljenek, következik a J blokk, és ezt rögtön elektronikusan szavazzuk meg, jó? Tehát a termelés intenzitásról megnyitom a szavazást a J blokkról. Ágnyú kolléga szót kér, jól látom. Elnök úr, meg tudná erősíteni, hogy ez most a J vagy a G blokkról szavazunk? A tolmács azt mondta, hogy G. J, J blokk, nem G, J blokk. Tehát a J-blokk következik, megnyitom a szavazást. Polszon asszony, ön is szavazzon, mindenki szavazzon. J, J blokk. Polszon asszony, J blokk következik. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Az előadó is. Igen, hát elutasítottuk.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 Allora, Dobbiamo ripetere, scusate un attimo, colleghi. Elnézést kérek, kedves kollégák, figyeljenek ide, figyeljenek ide, meg kell, hogy ismételjük a szavazást, jó? Tehát a J, J, mondom még egyszer, J blokkról megismételjük az elektronikus szavazást, mert itt gondok voltak nem, nem, nem, nem mondom, hogy milyen oldal, az ötös konszolidált módosító után jön a J blokk, a termelési sűrűség. Megnyitom az elektronikus szavazást, és most kérem, hogy szavazzanak. Rendben, mindenki szavazott? Lezárom. Azt mondom, elutasítottuk. Igen, nagyon világos, tehát világosan elutasítottuk az előbb is, de most akkor még világosabb, hogy elutasítottuk. Tehát folytathatjuk és a hatos konszolidált módosító következik. Még egyszer, a tízes cikkről készfeltartása hatos konszolidáltó mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, és most következik a hetes konszolidált módosító. Még mindig készfeltartással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és jön a 8-as konszolidált módosító, 12-es cikk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön az egyes kompromisszum, <clears throat> még mindig a konszolidált módosítom belül, az előadói emeljék fel a kezüket, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és a 321-esről szavaznunk kell, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es konszolidált módosító a 31-es cikknél, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 300... 52-es módosító következik a 14-es cikkből, készfeltartással, mellette ellene tartózkodás, azt mondom, elfogadtuk, úgy látom. Szavazunk akkor a 353-ról, Barácsú mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Envi 136 mellette ellene Azt mondanám, hogy elutasítottuk, úgy látszik, de ellenőrizzük. Jó, elektronikusan szavazunk, 136-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Készfeltartással szavazunk, 355 bárát ki van mellette. Elfogadtuk. Danten 356 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 357 Görling mellette ellene tartózkodás elutasítva. 358 Barácsú mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az előadói 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es az előadói mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös még mindig az előadói mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os előadó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést, egyet átugrottunk. A 363-ról is szavaznunk kell. Ki van a 363 mellett? Jegle, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most folytathatjuk a 365-ös Görling mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jön a 366-os blokk, Görling mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 369 LeBron mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37 előadói mellette ellene tartózkodás elutasít. Bocsánat, elfogadva elnézést mondja az elnök úr. Tehát a 37-est elfogadtuk, most 18-as cikk, 370-es Báracsú mellette. Figyeljenek, figyeljenek, ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 371, Barracsú, nem, 372, bocsánat, jegle, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 373 Lebrun mellette ellene tartózkodás elutasítva. m 139 mellette emeljék fel láthatóan a kezüket mellette ellene. Azt mondanám, elutasítottuk. És hova ugrunk? Előadó 39. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Ki van mellette? Ellene. Ta, elutasítottuk. Tízes konszolidált módosító következik. A 22-es cikkhez mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 381, Andrő, készfeltartás, készfeltartás mellette, mellette még mindig, ellene, elutasítottuk. 11-es konszolidált módosító következik a 21-es cikkhez. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Innen ugrunk a 400-as módosítóra, ki van mellette jegle ellene, tartózkodás elfogadtuk. 407-es Danten mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ugye? Igen. NV 149, 149 készfeltartás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 408 Smith mellette, figyelem mellette, ellene, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. 408 Smith, megnyitom az elektronikus szavazást. Votazione chiusa? Tranquilla, tranquilla. Ed è approvato. Lezárom. Bárácsú 409 mellette. Emeljék jól fel a kezüket, hogy lássam ellene. Tartózkodás elutasítva. 410 Görling mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 411 Görling mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az előadói 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 412 Görling mellette ellene tartózkodás elutasítva. 413 Lebrun mellette ellene tartózkodás elfogadva. 414, még mindig Lebrun mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 415 Liuk csöve mellette ellene tartózkodás elutasítva. 416 Wojciechowski mellette emeljék fel a kezüket láthatóan, 416 ellene. Hát elnézés, de muszáj ezt elektronikusan ellenőrizni. Volcsakovszki 416-os, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor folytassuk. 417 szárbú mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Előadó 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az MV 156-os következik, 31-es cikkhez mellette. MV 156. Itt vagy, Itt, itt vannak velem? Jó, mellette ki van? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. Hm? Jó. 427 Wojciechowski készfeltartás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 428 Barácsú mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négy harmincegy Wojciechowski ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. MV 158 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 432 Bárácsú mellette ellene tartózkodás el, elfogadva, mondja az elnök úr, bocsánat. 159 MV mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160, 162? Elnézést kérek, MV 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165 MV mellette ellene tartózkodás elutasítva. 436 Garcia Perez, ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük a 436-os Garcia Perezről, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négy negyven ötös következik. Smith. Mellette, készfeltartás mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, nekem úgy tűnt. Jó, jó, ellenőrizzük. Smith 445, megnyitom az elektronikus szavazást. 445-ös. Tutti. Mindenki szavazott? Francesca, szavazzál. Mindenki szavazott? Elutasítottuk, két szavazattal. Envi 170 készfeltartás mellette ellene elfogadtuk. Garcia Perez 448 ellene tartózkodás. Elfogadtuk? Igen. 450 jegle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 172 MV mellette ellene tartózkodás elutasítva. 171, 451 jegle mellette ellene tartózkodás. A 451-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 451-es, és ezt elfogadtuk, nagy többséggel még hozzá. 452 ajózó, kész feltartás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 453 jegle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hmm, jól emeljük fel a kezüket, 455 Simpson mellette. Ellene. Hát ezt nem lehet eldönteni. A 455-ről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. 455 Simpson. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. MV 175 emeljék fel a kezüket mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem? Jó, akkor ellenőrizzük. MV175, megnyitom az elektronikus szavazást. Aprovato.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 még mindig Ljubcseva 462. Készfeltartás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Folytassuk 463 Smith. Készfeltartás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 464-es Smith mellette ellene tartózkodás elutasítva. 465 Smith mellette ellene tartózkodás elutasítva. 466 jegle mellette ellene tartózkodás elfogadva. 467 megint mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV 179-es készfeltartással mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 180 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 468 Wojciechowski mellette ellene tartózkodás elutasítva. 469 Barácsú mellette emeljék fel jól a kezüket, ellene tartózkodás elutasítva. Nem. ellenőrizzük? Nem, inkább ne. Most pedig blogban szavazunk, 470-es jegle mellett ellene tartózkodás elfogadva, és most jön a 473-as. Jól emeljék fel a kezüket mellette, Ajúzó és társai mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 185 envi mellette ellene tartózkodás elutasítva. as következik, Görling mellette ellene tartózkodás elutasítva. 481, még mindig éling mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 187 mellette ellene tartózkodás, eluta, tartózkodás elutasítva. 59-es cikk 483, Görling blokkja mellette ellene tartózkodás elfogadva. 487, Wojciechowski mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 490-es következik. Jól emeljék fel a kezüket 490-es mellette. Ezt errelang ellene. Tartóz... Hát nem emelik fel a kezüket rendesen. Elektronikusan ellenőrizzük a 490-est, megnyitom a szavazást. è approvato. Ok, approvato. Adesso andiamo al 492. Andiamo a 492. Vace... Elfogadtuk, 492-es Wojciechowski mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négy Görling mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 498-as Garcia Perez mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig az 500-as következik, jegle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük az 501-es, még mindig jegle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig MV192, jól emeljék fel a kezüket mellette, a zöldek nem figyelnek ellene. Elutasítottuk, úgy látszik, de ellenőrizzük azért. Azt mondanám, né, nekem úgy tűnt. 192-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Chiuso, scusate. Approvato. Di pelo, approvato. Azt mondom, most úgy tűnik elfogadtuk, igen. 505-ös Görling mellette ellene tartózkodás elutasított. 506-os Görling mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 507-es Liukcseva mellette ellene tartózkodás elutasítva. 508-as Simpson mellette ellene tartózkodás elutasítva. 509 jegle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, MV 193 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most következik, blokkban szavazunk, az E blokk következik, E blokk készfeltartással mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 194-es Envy, mell... jól emeljék fel a kezüket mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envy 195 mellette, ellene, elutasítottuk. 517-es következik, jegle mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 518-as Volcsekovszki mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 521-es Jégle mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 522-es Jégle mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 524 Garcia Perez ki mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 523 Köztinger mellette, ellenem tartózkodók. José. Ellenőrizzük, tehát 523-ast ellenőrizzük képtel. Megnyitom. Ed approvato. Elfogadtuk. Eh, vedi? Adesso... Vedo sono adatto Allora. 525. 525 e blokkban, ki van mellette, ellene, tartózkodók el, elutasítva. 528 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Akkor megyünk tovább, 539, eh, Köztinger ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kértek egy ellenőrzést, tehát eh, Köztinger 539 ellenőrizzük, megnyitom. Hmm. Sì, è vero, forse passa per poco. No, hai ragione. Passa. Nos, ez átment, tehát elfogadtuk. Megyünk tovább, 540 Garcia Perez mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 542 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább, 556, 556 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 557 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 198 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva. 199 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva. 200 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább, 202 MV. 82-es cikk mellette. Mellette. Ellene. Tar, eh, és akkor elutasítottuk, ugye? Jól láttam. Megyünk tovább. 566 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 568 Simpson mellette ellene tartózkodók elutasítva, 570 Smith mellette ellene elutasítva, 205 envi mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 206 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 raportőr mellette ellene. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Gépi szavazás következik. Megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk két szavazattal. 53 raportőr mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 573 Ajúzó mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 574 mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 576 mellette ellene tartózkodók elutasítva ellenőrizzük. Tehát 576 jegle mellett e, gépi szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom, és eh, ezt eh, elfogadtuk. 22-19 arányban. Következik 577 Girling mellette ellene tartózkodók elutasítva, 578 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 579 Barácsú mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 211 Envi mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 580 volt csak az, hogy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5 egy Baracsú mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 582 eljúzó mellette, blogban mellette ellene tartózkodók elutasítva. 583 83 Baracsú mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 213 MV mellette mellette ellene, elutasítva. 5, nem, 586 ajúzó mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 587 jegle mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 215 envi mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. ...589 jegle mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 216 envi mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 217 MV mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. Százas cikk, 591 Simpson mellette ellene tartózkodók elutasítva. 593 Görling mellette melyiket akarják ellenőrizni? az 591-est akarja valaki ellenőrizni, gépi szavazás ellenőrzés következik, megnyitom. Lezárom. Akkor ezt két szavazattal 22-20 arányban elfogadtuk. Köszönöm. 594 eljúzó mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 595 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 219 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva. 596 Garcia Perez mellette ellene tartózkodók elutasítva. 598 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a blokk K, K-blokk, K-blokk mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Az egész blokk ezek szerint. 607-es Smith következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 608 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 69 mellette elutasítva. 700, 610 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 611 Garcia mellette ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk, a kettes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik az MV224 mellette, tehát 224 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, lehetséges, igen. Egyértelmű. 615 Smith mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nem? Akarnak egy ellenőrzést? 615 elektronikus ellenőrzés következik, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk 28-12 arányban. Elég nagyot tévedett a kollega. 628 következik, ahhoz fordítani kell oldalat, Ayuso mellette, ellene, tartózkodók és elutasítva. 225 NV mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Következik az F blokk, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 636 mellette ellene elfogadtuk. Megyünk tovább. 637 Smith mellette ellene tartózkodók elutasítva ellenőrzést akarnak? Nem hiszem, hogy ez kétséges szavazás volt nincs értelme, szerintem elég egyértelmű volt. 638 Smith mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A 642 mellette, tehát 642 mellette, ellene, elfogadtuk. 234 MB mellette, ellene, tartózkodók elutasítva szerintem. Akkor ezt viszont ellenőrizzük. Ha, 234 gépi ellenőrzés, megnyitom. Lezárom, és elfogadtuk. Következő a 644 eljúzó mellette ellene tartózkodók elutasítva. 647 Ajúzó mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 236 envi mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 648 ajúzó mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Nem. Nézzük, ellenőrzés 648. Megnyitom. Lezárom. 648, és ezt elfogadtuk. A 649 Ajúzó mellettem, emelje fel a kezét, ellene. Szerintem ezt elutasítottuk. 650, vagy ki mellette, ellene elutasítva, 651 Görling mellette, ellene kitartózkodik elutasítva, 652 Simpson mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk, következő szavazás G blokk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. .654, 654 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 656 Görling mellette ellene tartózkodók elutasítva. 567, 657 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt elfogadtuk, tévedtem, mondja az elnök, tehát ezt elfogadtuk. 54 raportőr mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 659 Baracsú mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 660 Andriő mellette ellene ezt ellenőrizzük. 660-as. Megnyitom. elfogadtuk. Megyünk tovább. 662 Andrő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 664 Görling mellette ellene tartózkodók elutasítva. 243 MV. 243 243 kiló mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük. 243 MV, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez elutasítva. Nem, nem. Ezt jóvá hagytuk, tehát 23-19 arányban megszavaztuk. 55 raportőr mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 665 Andrew Tarabella mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 244 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 245 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 671 Polsen mellette, ellene Ellenőrizzük, Zsuzsi? Jó, ellenőrizzük, tehát 671-est eh, megnyitom. Eh, szerintem megszavazták, de nézzük. És valóban megszavazták. Öt 74 Simpson mellette, 574 ellene, elutasítva. 246 MV mellette ellene tartózkodok. Ez is nehéz, éppen ezért ellenőrző szavazás 246 MV. Megnyitom. Lezárom. Szerintem elutasították. Valóban, elutasították. 19 igen, 20 nem. Polszen 5, 6, 675 mellette, ellen, tehát 675 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 676 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 677 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 678 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 679 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 680 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. Következik egy ugrás, 253 MB. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 254 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Következik 688 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 690 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 692 a Júzó mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 96 Gerse Perez mellette ellene titartózkodik, elutasítva. Hármas kompromisszum következik. Ki ért egyet a hármas kompromisszummal, ki nem, elfogadtuk. Következik a 706 körlingtől mellette ellene tartózkodók elutasítva, 707 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 708 Kersi Perez mellette ellene tartózkodók elutasítva, 710 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a H. A H. Egy blokk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 714 Görling mellette ellene tartózkodók elutasítva. Azt kérték, hogy ellenőrizzük, tehát 714-es ellenőrző szavazás 714, megnyitom. 714, lezárom, és, és ezt elfogadtuk, igazuk volt. Köszönjük, Görling asszony. 22-es jön? Nem. 715 jön, Girling mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 716 mellette ellene tartózkodók. Ugyanaz a többség, 259 MV mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Baracsú 717 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 718 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 719 eljúzó mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29 halászat mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 30 halászati mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 720 Görling mellette, ellene szerintem elutasították hát 51, 751, 721, bocsánat, mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 722 eljúzó mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Következik a blokk H2, H2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 723 Girling mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 724 Görling mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 725 Görling mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 726 Wojciechowski mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 727 Garcia Perez mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 728 Vojcsakovszki mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Következik 728 eh, Girling mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrzést kértek. Tehát következik gépi ellenőrzéssel a 729 Görling Nikolson, megnyitom a szavazást. és igen, lezárom, valóban nagy többséggel ezt elfogadtuk. Következik 730 eh, Görling Nicholson mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 731 Görling mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 732 Görling mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 263 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva. 264 mellette ellene tartózkodók, ez is elutasítva. 733 Garcia Perez mellette ellene tartózkodók elutasítva. 735 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 737 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 56 halászat mellette ellene tartózkodók elutasítva. 267 MB mellette, ellene tartózkodók, ezt is elutasítottuk, 268 MB mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 739 Garcia Perez mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 742 jegle mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 270 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60-as raportőr mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Következik a 745 barátsú mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 61 raportőr mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk. 273 MB mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ...749 Stadler mellette ellene tartózkodók elutasítva, 750 Baracsú mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62 raportőr mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7 751 Stadler mellette ellene tartózkodók elutasítva, 752 Stadler mellette ellene tartózkodók elutasítva. 753 mm, blokkban mellette ellene tartózkodók elutasítva, 760 polszon mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 75 envi mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik az I blokk szavazás, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 281 az envitől mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 64-ről szavaznunk kell, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 707, 779 raportőr mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. És akkor következnek a hivatkozások. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 71 Jubecseva mellette ellene tartózkodók elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva. Három raportőrtől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egy halászati mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Elég egyértelmű, de megnyitom a szavazást. Egyes halászati bizottsági módosítás. Lezárom. Hát, alig. Nem volt olyan egyértelmű, mégsem. Elutasítva. Hetvenöt Jubicseva mellette. Ellene. Tartózkodó. Elutasítva. 76 Barácsó mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 77 Westlund mellette. Ellene ki tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Jó. 77-es Westlund. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És lezárom, elfogadtuk. mv 7 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 8 mellette, ellene elutasítva, 78 Andrő mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 79 eh, mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, 80 Dancsila mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, 11 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 12 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 13 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 84 Dobicseva mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 15 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 16 MV mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 MB mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18 MB mellette ellene tartózkodók elutasítva, 86 polszem mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20 NV mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, el, elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 90, Júvecseva mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 91 Wojciechowski mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 92 megint ezt mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Következik. A, akarnak egy ellenőrzést az előzőről? Akkor ellenőrizzük meg kinéz 92-es módosítóját, megnyitom a szavazást. Nézzük. Lezárom. És ezt elutasítottuk. Megyünk tovább. 94 barátsú mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 MB mellette ellene tartózkodók elutasítva. 101 eh, Ljubicseva mellette ellene tartózkodók elutasítva. 102 Baracsú mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 103 Andrió mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 30 MV mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 31 MV mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 105 Baracsú mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 Görling mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 107 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Következik a hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 100 12 Wojciechowski mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 113 Baracsú mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114 Wojciechowski mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5 raportőr mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 Görling mellette ellene tartózkodók szerintem elutasítottuk. 116 peracsú mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 117 Jubicsava mellette, ellene, elutasítva. 38 MV mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, a négyes kompromisszumot elfogadtuk. 121 André Jöttere mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 122 Vojcsakovszki mellette ellene tartózkodók elutasítva, 124 Vojcsakovszki mellette ellene tartózkodók elutasítva, 126 Görling mellette ellene tartózkodók elutasítva, 42 MV mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Gépi ellenőrzés MV42, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 128 volt Csakovszki mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 129 Barácsú mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 130 Barácsú mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 44 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 131 van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 6. Nem. 132 volt csak az, ki mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 133 Görling mellette, ellene tartózkodók adopté, elfogadtuk. 46 MV, nem, 47 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 134 Baracsú mellette ellene elutasítva. 135 Mathieu mellette ellene tartózkodók elutasítva. Szerintem akarnak egy ellenőrzést? Tehát 135 gépi szavazás megnyitom. Szerintem elutasították. Lezárom. Nem, nem, el, elfogadták. De ez képviselőnek igaza volt. Hetes raportőr. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 136 Veszlun mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva, eh, ugyanazzal a többséggel. Ellenőriztetni akarják? Jó, menjünk tovább. 138 polszán mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 52 MV mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 54 MV mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 NV mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik 139 polszön mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59 NV mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 60 NV mm, mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 143, arról nem kell szavazni, megyünk tovább, 62 MV mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 64 MV mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 147 Stadler mellette ellene tartózkodók elutasítva, és 148 Stadler mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most gépi szavazás következik a jogalkotási javaslatról a módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, és az utolsó szavazás erről az anyagról a jogalkotási állásfoglalási tervezet, megnyitom a szavazást. Szavazzanak, még hiányzik szavazat. Lezárom. Jó. Gratulálunk. Marit Paulsennek, és most egy perc szünetet rendelek el, mielőtt áttérünk a nyolcas napi rendi pontra. Ott egy újabb hosszú szavazás következik. Ott szavazunk a növények kártevői elleni védelmi intézkedésekről, de egy perc szünet van előtte.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 folytassuk a szavazást. A nyolcas pontról van szó. Itt is egy jelentés tervezetről van szó. Megismétlem, tehát a nyolcas pont, a növényi betegségek elleni védintézkedések a jelentés tervezet tárgya. Itt van az előadónk, Fajmon úr. Itt is nagyon sok a módosító indítvány, amelyről szavaznunk kell, bár nem annyi, mint amennyi Paulsen asszony jelentésénél volt, tehát egy kis türelmet kérnék mindenkitől. Először is Fájman urat szeretném megkérdezni, hogy szeretne-e hozzászólni. Igen? Parancsoljon! Csak nagyon röviden, elnök úr, szeretném megköszönni ezt a lehetőséget Majdnem 500 módosító indítványunk van, amelyről most szavaznunk kell. Úgy gondolom mindannyian tudjuk, hogy melyek a kulcsfontosságú pontok, tudjuk, hogy miről szól ez a jelentés, úgyhogy azt, amit tennünk kell, az az, hogy szavazzunk, úgyhogy kérem, térjünk is át a szavazásra. Elnök, köszönöm szépen! Rendben, akkor kézfelemeléssel szavazunk. Persze, ha kétség merül fel a szavazással kapcsolatban, vagy valaki ellenőrzést kér, akkor elektronikusan szavazzunk. Készen állunk? Rendben, akkor kezdjük. Egyes, 66-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es Sáldemóze mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, ha nem tévedek. 10-es az előadótól mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as jegle mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 75 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 77 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ha jól látom. Nem, elutasítottuk. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 80 mellette ellene Ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást a 80-asról, a Nikolson féle módosításról. Lezárom a szavazást. Ha mindenki szavazott, elutasítottuk. Folytassuk kézfelemeléssel, 81 hajszling mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 83. Kapcsolják ki, mert különben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV27 mellette, ellene, Nos, hát nehéz, de úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91 MV mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. MV30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilencvenöt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nem? Mégsem? 97, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincegy-harminckettő blokkban, MV mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kilencvenkilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103, Garcia Pérez mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azt mondják, hogy szavaznunk kell a 94-esről, úgyhogy akkor kérem térjenek vissza. 94, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 94-est jóvá hagytuk, elnézést. Na, akkor kérem, hogy kész felemeléssel a 94-esről szavazzunk mellette, ellene tartózkodás, igen, igazuk van, elfogadtuk. Úgyhogy akkor folytatjuk al az előbb, tartottunk. Száztizennégy. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MB39. Nem, elnézést, mondja az elnök. 11-es következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. MV41 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. NV42 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV 43 mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk. Akarják, hogy ellenőrizzük? Rendben, akkor ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk az MV43-ról. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 20-21 arányban. 126 Nikolson, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV44, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 Nicholson. Nem, mondja az elnök. 129 Nicholson. Nem, erről nem szavazunk. Akkor a következő. Akkor blokkban szavazunk 129, 30, 31 mellette, ellene. Igen, 129, 130, 131 blokkban szavazunk ezekről, én is ezt mondtam. Tehát még egyszer, 129, 30, 31 mellette, ellene. Ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk. Erről a három módosítóról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Rendben, akkor ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva ez a három módosító. MV45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV 46 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. MV 47 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 133 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, szerintem. 134 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. MV 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138 Reimers mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 142 Reimers mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. MV53 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 147 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, mm, vagy mégsem, akkor szavazunk megint az 57-ről mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. MV58 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV61 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 155 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. MV65 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 171 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 172-es mellette, Felszetvenkettes. 174 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik az MV67-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV68 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV69 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szerintem elutasítottuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 176-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 177 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 187 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as az előadótól, eh, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Vagy nem? Hát akkor ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk az a módosítóról. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. A 1922 arányban. Most pedig 189 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Blogban Andriu mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százkilencvenhét mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk, a 197-es sorról megnyitom a szavazást. És ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk. 199 mellette, nem? 200-as, a 200-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 20-21 arányban. 201-es, Elnézést, mondja az elnök. 202 mellette. 212 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 214 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 2.15 mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 2.17 mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 2.19 mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 2.21 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 222 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 224-es, 225-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 225-ösről, Garcia Perez és mások módosítója. 225, a szavazást megnyitottam, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon egyértelműen elfogadtuk. 227-es, készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2, 31-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a B módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 241 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 243 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 244 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 245 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 248, ezt visszavonták. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 249-es, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. 251, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 252 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 254 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 255-ös mellette ellenő tartózkodás elutasítva. Mellette 258-as ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük. A 258-ast ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Sí, direi che bocciato. Ok, chiusa la votazione. Jó, lezárom a szavazást. Elutasított. 256 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Andrő 259 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Előadó 26-os mellette ellene elfogadtuk. 261 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Előadó 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 27-est ellenőrizzük. 262 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Előadó 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 263 Hoisling mellette ellene tartózkodás elutasítva. 264 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 265 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 266 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 267 Andrő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 268 Szilvesztris mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV80 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 270 ájózó mellette ellene tartózkodás elutasítva. 271 Garcia Perez mellette ellene Elutasítva. 273 McIntyre mellette ellene tartózkodás elutasítva. 274 Heisling mellette ellene tartózkodás elutasítva. 275 ugyanaz mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 276 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 277 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 278 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 279 Nikolson mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 280 Görling mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as előadó mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV82 mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV83 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 envi mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Én úgy látom. 282 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 283 Nikolzon mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 285 Delange mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2 MV87-es nem, elnézést mondja az elnök úr, 286 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 288-as Ájózó mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 289 ájúzó mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV90 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 290 ájúzó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 291 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 292 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 293 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. MV94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. MV95 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és MV97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az előadójé 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 294 Garcia Perez mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 296 frankó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 299 García Perez mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Most Hozlink 301 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 302 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 303 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 304 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 305 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 306 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 307 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 308 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 309 frankó mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 103 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 310 Garcia Perez mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 313 Delange mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hozzinknak nincs nagy szerencséje, szerencséje most. 3.14 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 3.15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV104 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 316 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 317 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 318 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 319 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 320 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 321 Saldemóz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 322 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 323 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 324 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 325 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 326 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 327 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 328 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 329 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 330 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 331 Garcia Perez mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV 108 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Preambulum bekezdésekhez érkeztünk. MV35 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV37 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó akkor elektronikusan ellenőrizzük az MV37-est, és így kapunk egy kis lélegzet. lélegzetvételhez jutunk. Megköszönöm a kollégámnak. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Ed è respinto 19 a favore, 21 contro. Elutasítottuk. 19-21 arányban, és most hol tartunk? 38 frankó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mell- envi mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Envi 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes következik az előadói, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Na, Köszönöm, nincsenek kompromisszumok, nagyon ügyes, hogy szólt, MV7-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es frankó mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 lette ellene tartózkodás elutasítva. MV9 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Envi 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az előadói 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es, 53-as. A hármast ellenőrizzük? Jó, az előadó hármas számú módosítóját ellenőrizzük. Én úgy láttam, hogy elfogadtuk, de akkor szavazunk elektronikusan. Grazie. Addirittura. Köszönöm. Tényleg egyhangúan elfogadtuk. Gratulálok. Na, ezt most elintéztük. Most jön az ötvenes. Ágnyú kolléga, elnök úr, én ragaszkodom hozzá, hogy az a képviselő, aki ellenőrzést kért az előbb, tegye föl a kezét. Ki volt az? <laughs> Grazie. Na, igazad van, igazad van, Ágnyú kolléga. Most tehát az ötvenesnél tartunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52 McIntyre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Előadó 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. MV14, MV54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MV15 mellette elfogadtuk. MV nem, az 55-ös következik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk előadó. Megyünk az MV17-esre mellette. E, MV17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó hatós mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 7-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, MV18 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, MV19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, MV20 mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Előadó 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Előadó 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MB23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as, Dáncsila mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. MV25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63 frankó mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most pedig elektronikusan szavazunk, kedves kollégák, a jogalkotási javaslatról, az így módosított szövegről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És az eredmény elfogadtuk. És akkor erről az állásfoglalásról is szavazunk. Lezárom a szavazást, Gratuláljunk akkor Inek Fájmannak, aki az előadója volt az anyagnak. Hát nem vagyunk nagyon elégedettek, nem mindegy, ez az eredmény. Un minuto di raccoglimento. Egy pillanat, amíg összeszedjük magunkat. Che vidi Thank you very much. It's a pleasure, my friend. Signori, attenzione! Att figyelem, figyelem, hölgyeim és uraim! A 9-es ponthoz érkeztünk. A rendünk 9-es pontjához érkeztünk. A növényi szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala. Az előadónk Sergio Paolo Francesco Silvestris. A bizottsági javaslatról szavazunk tehát, bizonyára mindannyian emlékeznek, hogy ezt a kérdést többször napirendre tűztük és megvitattuk, és mivel itt problémák merültek fel a jogalkotási eljárásban, bizonyára tudják, hogy úgy döntöttünk, hogy el fogjuk utasítani ezt a javaslatot, tehát a mai javaslat először a módosítóról fog szólni, amely kimondja a bizottsági javaslat elutasítását, és utána pedig a jogalkotási javaslatról szavazunk, mármint az elutasításra vonatkozóról. Na akkor, ez, és ezután készen is lennénk. Tehát akkor elektronikusan kérem, hogy szavazzunk. Kedves kollégák, a 91-es és a 98-as módosítókról szavazunk elektronikusan, és megnyitom a szavazást. A 91-es és a 98-as egyezik, ez a két módosító, le is zárom a szavazást. Úgy látom, nagy többséggel elfogadtuk, 37-en mellette és ketten szavaztak ellene, tartózkodás pedig nem volt. Most jön az elutasításról szóló állásfoglalásunkat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanez az eredmény. 37-2 arányban elfogadtuk. Tartózkodás nem volt. Kollégák, akkor ezzel is készen vagyunk, és Sì. Adesso dobbiamo votare invece. Most szavazunk a szóbeli kérdés szövegéről. Még mindig elektronikus szavazásnál tartunk. Jó, tehát akkor megnyitom a szavazást a szóbeli kérdésről. Megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. és megvan az eredmény, 34-en szavaztak mellette, 3-an ellene, és volt egy tartózkodás is. Három ellenszavazat, egy tartózkodás. Jó, tehát nagy többséggel elfogadtuk ezt is. A szóbeli kérdésre is nagy többséget kaptunk. Hozé Bové szót? Ami a szóbeli kérdést kér, illeti, a, a, a kérdésben kérdésből két dolog hiányzik, és szeretném, hogyha benne lenne. Az egyik egy utalás a biológiai diverzitásról szóló megállapodásra. Én azt gondolom, hogy erre nagyon egyértelműen utalni kell. A másik pedig szintén világosan utalni kell arra,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 hogy mik a gazdálkodók jogai a biodiverzitás kapcsán, illetve vetőmag témában. Amennyiben ezt nem tesszük be, akkor nem várható, hogy a bizottság megfelelő választ ad. Hiba lenne nem betenni ezeket a, ezeket a pontosításokat, mert sokkal koherensebb lenne, és ráadásul erős üzenetet küldene a bizottság felé. Köszönöm. Köszönöm, José. Szeretnék pontosítani. Tehát megszavaztuk a szóbeli kérdést nagy többséggel, nincsenek kétségek, tehát mindenkit, akinek kétségei vannak, arra kérnék, hogy akkor dolgozzon majd az állásfoglaláson, és nyilván a frakcióknak a munkája lesz ez, akik benyújtják ezeket az állásfoglalásokat a plenárison, és ezért mondom, hogy tessék ezen dolgozni, az elő, ezért került a plenáris napi rendjére majd e, ez az állásfoglalás. Hogyha más nem kért szót, akkor megköszönöm mindenkinek, és haladjunk úgy tovább, ahogy döntöttünk, tehát akkor ezt most elfogadtuk, és a tízes napi rendi ponttal folytatjuk a munkát az élelmiszerlánccal, az állategészségügyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségügyel és a növényi szaporító anyagokkal kapcsolatos kiadások kezelése, a háromoldalú egyezmény, egyeztetés eredményeinek ismertetése és az egységes szerkezetbe foglalt szöveg elfogadása. Én most azt mondanám, hogy megadnám Agnes Lebrunnak a szót, hogy a tárgyalásoknak a részletes eredményeiről be tudjon számolni. Parancsoljon, asszonyon! Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Az a szöveg, amely az önök asztalán van, tartalmazza a legfontosabb követeléseinket. Az első, a, megváltoztatták az agráriumra vonatkozó sürgősségi pénzek felhasználását e, nem lehet, e, tehát nem fordulhat elő, e, hogy hiányt szenvedjenek a gazdák. A bizottság mindent megtesz, hogy ezt a problémát megoldja, ez az első kérdés. A második pedig egy az állatbetegségekről szóló lista, amely a annex formájában, függelék formájában került a szöveghez, ez e, így olvashatóbb lett a szöveg, e, és e, a parlament jobb ellenőrzését is biztosítja. Az elfogadható költségek listája a harmadik tétel. Itt ebbe sikerült felvenni újabb tételeiket, olyan pontokat, amelyeket az Európai Bizottság fogalmazunk így kihagyott. Ami a negyedik pontot illeti, kértük, hogy a parlamentet vonják be a delegált aktusok eh, során a munkaprogramok kidolgozásába. Ez a gyakorlatban igen nehéz volt. Alapvetően az alapjog keretet kellett megerősíteni ehhez. A parlament így be van vonva a politikai célok megfogalmazásába. A bizottság pedig rendelkezik azzal a rugalmassággal, amelyel egy intelligens politikát végre lehet hajlani, hajtani. Tehát ez a négy pont, amit elértünk, és és eh, a munkánkban elért sikerhez köszönjük a támogatását az Európai Bizottságnak, akikkel nagyon jól együttműködtünk egyébként, és külön megköszönöm a mezőgazdasági bizottságnak a titkárság munkáját, illetve az árnyékelődők munkáját. Jó, jó, köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig szavaznunk kell azt mondom, hogy hát legyen készfeltartással? Nem. Jó, elnézést, akkor elektronikusan kell, hogy szavazzunk. Akkor a konszolidált módosítókról szavazzunk, és megnyitom a, mód, a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Megköszönöm, és gratulálunk is Lebrun kolléganőnek és ezzel folytathatjuk a munkánkat. Ha nincs több hozzászólásra vonatkozó kérés, akkor a 11-es napi rendi pont következik. A gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 1166 per 2008 per LK rendeletnek a 2014 és 18 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret tekintetében történő módosítása. Én vagyok ennek a témának az előadója, és erről is szavaznunk kell a jogalapon változtat, a két időszakról van szó a pénzügyi tervben, nem tudtuk a finanszírozást ugyanarra az időszakra tenni, szükséges a módosítás azért, hogy garantáljuk a felmérésekre rendelkezésre álló finanszírozást, illetve hogy az ehhez kapcsolódó projektek is kapjanak finanszírozást, és hogy az új pénzügyi keret időtartama alatt működhessenek. Szükséges az, hogy gyorsan elfogadjuk ezt, és hogy ne tud, azért, hogy ne szakadjon meg a munka, és az adatbázisok is tovább rendelkezésre álljanak, illetve a tagállamok fel tudjanak készülni. Van ugye egy társfinanszírozás is. Tehát a 2016-ig kell ugye elvégezni ezeket az előkészítő munkálatokat. A bizottság javaslatát módosítás nélkül elfogadjuk. Szükséges az, hogy gyorsan lépjünk, a tanácssal megállapodás született, és ezért tűzzük a napirendünkre ezt a szavazást. Hogyha senkinek nincs megjegyzése, akkor azt mondanám, hogy nyissuk is meg rögtön az elektronikus szavazást. Mindenki mellette van, gondolom. Bene. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. és nagy többséggel elfogadtuk ezt. Egyetlen egy ellenszavazatunk van, és egy tartózkodás. Megköszönöm a kollégáknak. És a napi rendünk 12-es pontja következik. Bizonyára tudják, kedves kollégák, hogy van egy szóbeli kérdés a 115-ös cikk alapján és ez a szóbeli kérdés a 2015-ös Milánói világkiállítással foglalkozik. Bizonyára mindenki tudja, hogy ez egy nagyon fontos alkalom, egész Európának is fontos lehetőség, nem csak az otthont adó országnak, ami Olaszország. Ez a téma mindannyian foglalkoztat bennünket, és különösen érinti a mezőgazdasági bizottságot, mert kb. 20 millió látogatót várunk, és életbevágó témákat érintünk, az élelmiszerbiztonság, az innováció, a minőség, a fenntarthatóság, a küzdelem, a, az élelmiszer pazarlás ellen, és így tovább. Az agroélelmiszeri ágazat képviselői jelen lesznek, és az érdekel bennünket, hogy a bizottság, az Európai Bizottság milyen kihívásokról kíván beszámolni, milyen kérdéseket kíván közvetíteni a látogatók felé. Azért készítettük ezt a kérdést, hogy a plenárison meg lehessen vitatni a témát. Kérdezem, hogy egyetértenek-e, vagy van-e valakinek kérdése? Hát remélem, hogy a Strasbourg, elkövetkezendő Strasburgi hetek valamelyikén még a parlamenti ciklus lezárása előtt meg tudjuk vitatni majd ezt a témát. Tehát ha mindenki egyetért, akkor ezt elfogadottnak vehetjük, nem kell formálisan elektronikusan szavazni. Megköszönöm mindenkinek, és akkor nagyszerű, hát készen is vagyunk, nincs több napirendi pontunk most arra. Következő találkozunk három órakor van, mindenkinek megköszönöm a munkát. Hát sűrű szavazáson vagyunk túl, jó étvágyat, jó pihenést, és három órakor találkozunk ugyanebben a teremben.